a néppártól, a szocialista frakciótól és még egy frakciótól kérdést kaptam, tehát az FDD frakciótól változásokra vonatkozóan, új kinevezés, illetve lemondásról van szó, hogyha a jegyzőkönyv elfogadásáig nem történik ellenvetés, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadottaknak nevezzük. Külügyi szakbizottság, alkotmányi szakbizottság Boni, Michel Boni Szerius helyére, a Petíciós Szakbizottság Szerius Volszki Pitera helyére, a pénzmosás és adóelkerülés elleni bizottság Viktor Nedrescu, Katalin Szorin Iván helyére, Svájc, Norvégia, illetve Izlandiai szakbizottság és az Európai Gazdasági Térségbizottság Nils Torvalds elhagyja a helyét ezekben a bizottságokban régi, régi szakbizottság Raymond Finch lép Bill Etheridge helyébe. Több szakbizottság úgy döntött, hogy intézményközi tárgyalást, egyeztetést indít a